erre reagáljon, elnök úr. Az egész háztól kérem, hogy az egyik ma délutáni sürgősségi kérdésben döntsem. Amita Amido Haida ügyéről van szó. Ez sürgősséggel került a napirendre. Kérem a kollégákat, hogy segítsenek követni ezt az eljárást, amit javaslok. Kollégák, akik foglalkoztak az ügyel, tudják, most nem mehetek részletekbe, hogy még a mai napon van esély arra, hogy ez a probléma megoldódjon. Az EU kormányainak jeles képviselői dolgoznak ebben a pillanatban is a pozitív megoldáson. Ezért azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le a mai napirendről, mert minden döntésünk lehet, hogy gátolja a háttérben működő erőfeszítéseket. Tehát azt kérem a háztól, hogy vegyük le ezt a napirendről, mert a téma megtárgyalásával lehet, hogy többet ártunk az ő ügyének, mint amennyit használunk neki. Lesz egy másik kérésem is, de ezt majd később szeretném elmondani. Well, Przewodniczący, ja nie, ja nie mam przekonania. Elnök úr, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt az ön felvetését most meg tudjuk vitatni. Attól tartok, hogy kicsit túl késő van már ehhez, hiszen már meghoztuk a döntést erről az ügyről. Nehéz számomra most újból vitát nyitni erről a pontról. Pan przewodniczący, pan przewodniczący Dol. Dol elnök úr! Elnök úr, támogatom Martin Schulz javaslatát. Úgy gondolom, hogy a tárgyalások rendkívül nehéz helyzetben vannak. Emberi e, ügyről beszélünk, egy nő életéről, és itt most politikai megoldást kell találnunk. Tehát amikor éppen politikai megoldást keresünk, akkor azzal nem szabad az ő helyzetén rontanunk. Azt kérem öntől, elnök úr, hogy egy igazi jó politikusként politikai megoldást hozzunk erre. Elnök, hölgyeim és uraim, Portas úr is szót kért. para dizer o seguinte. A következőt szeretném elmondani. A diplomáciai munka rendkívül fontos, Azonban Aminatu Haidar napok óta kórházban van, éjségsztrájkot folytat, és a legrosszabb, amit tehetünk, az az, hogy egy ilyen nőnek, aki az alapvető emberi jogokért küzd, azt mondjuk, azt üzenjük, hogy elfelejtjük őt. Eh, proszę Państwa. Eh, Köszönöm szépen. mondja az elnök. Egy pillanatot kérek, egy kis nyugalmat kérek. A 140-es cikk szerint, a házszabály 140-es cikke szerint szavazhatunk egy ilyen típusú javaslatról, mert ezt ugye benyújtották, tehát egy olyan javaslat született, hogy ezt a pontot vegyük le a napirendről. És a házszabály 140-es cikkének megfelelően erről a javaslatról most szavazhatunk. Ezzel összefüggésben kérdezem, hogy ki szeretne mellette szólni, ki szeretne a javaslat mellett szólni. López Aguilar képviselő következik. Gracias. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. szociál demokrata frakció nevében szeretném én is támogatni azt, amit a frakció vezetőnk elmondott, tehát az e, a frakció vezető elmondott, és őt támogatta a néppárt frakció vezetője is. A parlamentünk természetesen a szolidaritásáról tesz tanúbizonyságot szolidáris Aminatu Hajdárral, és az egész esettel, az egész helyzettel. Ezt az egész helyzetet komoly, még komolyabbá teszi, súlyosbítja Aminatu Haidar éjségsztrájkja. Ezzel egy időben szeretnénk támogatni a, a diplomáciai törekvéseket is, amely diplomáciai törekvéseket a spanyol ö, ö, diplomácia vezetésével és támogatásával folytatnak tehát szeretnénk támogatni eh, Aminatu Hajdárt, eh, aki éppen éjségsztrájkot folytat, eh, és azt mondta, hogy nem fogja megszak, megszakítani ezt az éjségsztrájkot, amíg nem élhet a jogaival. Támogatjuk a diplomáciai törekvéseket, és a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy elkerüljük ezt a állásfoglalást. A hozzászólót megszakítja az elnök. Elnök! Kérdezem, hogy ki szeretne ellene szólni, tessék, megadom a szót. La posición de mi grupo en contra, y voy a decir por qué. Tisztelt elnök úr, szeretném világossá tenni, hogy nem támogatja az én frakcióm ezt, az, ezt a javaslatot. Elmondom, hogy miért. Ez a javaslat, amely most született, ez nagyon-nagyon későn került benyújtásra, és nem igazán jó időpontban. Ráadásul, hogyha elfogadunk egy ilyen javaslatot, akkor ez mindazoknak a méltóságát sérti, akik olyan sok időt töltöttek ennek az állásfoglalásnak a kidolgozásával sikerült közös álláspontra jutni az összes frakciónak, és végül is egy olyan állásfoglalást dolgoztunk ki, amely közös állásfoglalás, és ugyanezen az ülésen eh, képesek voltunk a különböző vélemények, a véleménykülönbségeket megoldani. Nincs eh, lehet, nem megfelelő az, hogy az Európai Parlament nem eh, fogalmaz meg üzenetet egy ilyen helyzettel kapcsolatban. Ha mi nem emeljük föl a szavunkat, akkor ki fogja fölemelni a szavát? Elnök, köszönöm szépen. Emellett folytatja a hozzászóló, de az elnök megszakítja. Világos a helyzet, világos a helyzet, mondja az elnök, köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szavazni fogunk. Kérdezem, hogy ki támogatja eh, a most benyújtott javaslatot mellette? Sorry. Point of order. Point of order. Ügyrendi pont, ügyrendi pont, tessék. Presidente. Presidente, question... Elnök úr, az ügyrendel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Kérésem, szót kértem, és nem kaptam meg. Nem igaz, nem igaz az, hogy a parlament elmondta volna a véleményét Hajdar asszony esetével kapcsolatban. Most kellene elmondanunk, 33 napnyi éjségsztrájk után, most van itt a lehetőség, hogy, hogy üzenetet küldjünk ezzel kapcsolatban, és most azt mondjuk, hogy leveszük a napirendről. Hát ez erkölcstelen, ez egyszerűen erkölcstelen. Elnök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most szavazni fogunk, szavazni fogunk. Szavazás következik. Megkezdem a szavazást. Még egy ügyrendi pont, tessék. Señor presidente, he pedido la palabra. Elnök úr, azért kértem szót, mert az ügyrendel kapcsolatban szerettem volna mondani valamit. A parlament az emberi jogok, jogokat a zászlójára tűzte. Schulz úr ma délelőtt, ugye most e, elmondta, hogy bizonyos információkkal rendelkezik, eh, amelyek fontosak Aminatu Hajdár esetével kapcsolatban. Hát akkor kérem, tájékoztasson bennünket, és akkor majd, majd ma délután, amikor napirendre kerül ez a vita, akkor dönthetünk. Proszę. Tessék, megadom a szót. Schulz úr. Herr Präsident, ich... Elnök úr. évek óta foglalkozom az emberi jogi vitákkal a frakciómon belül, és bizony nagyon elővigyázatosak vagyunk, nagyon körültekintőek vagyunk. Nagyon hosszú vitát folytattam a külügyminiszterrel múlt vasárnap ezzel a témával kapcsolatban. Az a benyomásom, hogy ma lehetőségünk nyílik arra, hogy Hajdár asszony megszakítsa az éjségsztrájkot, és sikerül megoldásra jutni hogyha az lenne a benyomásom, hogy nyilvános hozzászólással hozzájárulhatok ahhoz, hogy a megoldást elérjük, akkor ezt megtenném. De azt gondolom, hogy az ilyen komplikált diplomáciai esetekben, a, ahol a diszkréció a megoldás részét képezi, kérem, hogy ezzel a diszkrécióval járuljunk hozzá ahhoz, hogy ezt az asszonyt megmentsük. Köszönöm szépen. Proszę Państwa, e, ja chciałem Państwa prosić elnök. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt szeretném kérni, hogy egy kicsit figyeljenek rám. Nem szeretném tovább folytatni a vitát erről a kérdésről. Még egy hozzászólást meghallgatunk. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell mondanom, hogy nagyon meglepett ez az egész helyzet, ugyanis tegnap Bibá asszonynal még, még vitáztunk a témáról, vagy három órán keresztül vitáztunk erről, hogyha Schulz úr vasárnap óta rendelkezik információkkal e, ezzel a témával kapcsolatban, akkor ezt tegnap kellett volna megtudnunk, mielőtt megkezdtük volna a vitát erről, tegnap. Ha ez nem így van, tegnap a frakcióban sikerült megegyezni, egy kompromisszumos javaslatra jutni, a szöveg, amelyben tegnap megegyeztünk, ez nem igaz. F a mi vállunkon van a felelősség, ezért kell ö, így döntenünk. Nem azt mondom, hogy ne szavazzunk, hanem azt mondom, hogy ne vitázzunk róla. Pantanok. Mr. Pre Mr. Mr. President. Elnök úr, Nyilvánvalóan most megosztottak vagyunk, nagyon kényes a kérdés, nagy a zavar. Kérem, hogy halasszuk el ezt a szavazást három óráig, és addig mindenki tájékozódhat, a frakciók, és addig mindenki kitalálhatja, hogy Marokkóban gyakorlatilag mi zajlik ebben a pillanatban. E, proszę Państwa, zebraliśmy wszystkie... Minden véleménye hangzott mindenki láthatja mindazt, ami látható. A 140-es szabály az eljárási szabályzatban alapján lehetséges erről szavaznunk, sőt kell is. Konkrét javaslattal élt két frakcióvezető, ki támogatja javaslatukat, vagyis a napi rendi pont elhalasztását. Ki támogatja ami a Heider témájának elhalasztást. Ki ellenzi ennek a napirendi pontnak a levételét a napirendről? Köszönöm szépen. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük a szavazás eredményét. Kérem, hogy szavazzanak még egyszer, ezúttal a kártyájuk segítségével. Ha mindenki ö, szavazott, akkor lezárom a szavazást. 547 szavazatból 249 támogatja, 163 ellenzi a javaslatot, 135-en tartózkodtak. Ezzel a javaslatot elfogadtuk. Schulz egy másik eljárási felvetése is van. Nagyon sajnálom, elnök úr, hogy még egyszer igénybe kell vennem a kollégák türelmét. Elnök úr, ma szavazni fogunk a szubszidiaritás elvének védelméről. A 177-es cikk negyedik bekezdése alapján azt kérem, hogy erről a pontról a szavazást halasszuk el a következő plenáris ülésig és ez, ezzel a ponttal kapcsolatos határozat elfogadhatóságát ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban ebben a házban, hogy a szubszidiaritás és az, el, az alapjogok elvét mindenképpen garantálni kell, de nincsen értelme ezt Európai Uniós szintre emelni. Az olasz kollégáim nevében szeretném kifejezésre juttatni, hogy az a vita, amelyre Olaszországban kerül sor most éppen, olyan vita, amely olasz vita, nem európai vita. Nagyon sokszínűek vagyunk, plurali, plur, a, a pluralizmust meg kell védenünk, de ebben egyetértünk, de nincsen értelme annak, hogy egy ilyen típusú állásfoglalással e, írjuk ezt el. Elnök úr. Meglepő, hogy egyes frakciók amelyek a, demokra, demokrat, demokratikus szót, a demokrácia kifejezést a nevükben hordozzák, arra nem képesek, hogy megvárják, míg valaki elmondja a véleményét. Nos, tehát a 177-es pont negyedik cikke szerint, a házszabály szerint azt kérem, hogy halasszuk el a következő ülésre a szavazást, és kérem, hogy vizsgáljuk meg az állásfoglalás és a szavazás elfogadhatóságát. Köszönöm szépen! Ez megint csak egy konkrét ügyrendi javaslat volt. Schulz elnök úr, vegye fel a fejhallgatóját. Nekem lenne egy konkrét javaslatom ezzel kapcsolatban. A szavazás második felében kerülne ez a téma amúgy is csak napirendre, és addig mindenki átgondolhatja, hogy egyetérte Schulz úr javaslatával, és mielőtt szavaznánk a témáról, újra szavazásra bocsátom majd azt, hogy legyen -e egyáltalán szavazás. Most pedig kezdjük el a költségvetési témában a szavazást. Pan, pan Posselt, pan Posselt, point of... Posselt úr kívánt még ügyrendi felszólalást tenni. Parancsoljam. Rövid leszek, elnök úr. Tegnap nagyon kemény vitákat folytattunk a beszéli, beszélidőről, különösen a sürgősségek kapcsán. A Nyugat-Szahara témája megosztását javasoltam én eleve ma délutánnal kapcsolatban, mivel csak egy óránk van a sürgősségi kérdésekre, és talán ezt is lehetne követni. Meg a Osszák el a felszabaduló időt a többi témára. Hölgyeim és uraim, kezdjük a szavazást végre. Bőge úr jelentéséről. A napirend alapján